mindenféleképpen sürgős ezeknek az intézkedéseknek az elfogadása is, ezért a módosításokat nem szabad, hogy elfogadjuk. Fontos, hogy minél hamarabb elfogadjuk a teljes anyagot, ahogy ez most van. Elnök, köszönöm szépen, Ferrer úr, akkor ezzel most végeztünk, hónap délben szavazunk, lépjünk tovább a következő napi pontra, amely a kisztúdróból jelentés a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontinges címmel megadnám a szót először is a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Egy kereskedelmi vita, amely 14 éve tart, ma ezen jelentésről való szavazáskor lezárul. A kereskedelmi vita egy WTO döntésre megy vissza 99-ből, amikor az Európai Unió alul maradt, és azóta arra kényszerültünk, hogy hormonkezelt húst importáljunk az USA-ból. Voltak szankciók is, de itt most nem a múltról szeretnék beszélni, hanem szeretném örömömet kifejezésre juttatni azt illetően, hogy sikerült mindezt az ügyet most lezárni. A DEN tanácselnökség a tanács nevében egy informális trilógus során már ö, megszavazta jelentésemet, tehát semmi nem áll útjában annak, hogy holnap szavazzunk, és ezzel ez a vita lezárul. Ennek fényében kérem tehát támogatásukat, ez egy kompromisszum, igen, de a kompromisszumok az én, ez a kompromisszum szememben nagyon kiegyenlített. Az európai agrár ágazatnak ez tervezési biztonságot ad, amely ideig nem létezett ebben a formában. Ezen túlmenően, ezen jelentésen túlmenően van itt egy jelzés, meg pedig fontos jelzés a transatlanti kapcsolatok szempontjából is. Egyes véleménykülönbségeket most félre kell tennünk, csak így leszünk képesek arra, hogy nemzetközi szinten közös sztenderdeket alakítsunk ki. Ne legyenek illúzióink, csak az USA és az EU együtt lesznek képesek a jövő globalizált világában helytállni. Ennek megfelelően üdvözlöm azt is, hogy például most egy magas szintű munkacsoportot hoztunk létre a vetőmagok területén, amelyet illetően együtt akarunk dolgozni, hogy a növekedés valóban szabályozott legyen, ugyanakkor lehetővé váljon. És hadd térjek ki még egy pontra, mégpedig a jövőbe tekintve. A BS e esetek óta az EU-ban az USA-ban importtilalom van érvényben az EU-ból érkező marhahús tekintetében. Azonban nincsen tudományosan igazolt alapja már ennek, hiszen több éve nem voltak BS -e esetek itt az EU-ban. Ez tehát csupán protekcionista ok, ami miatt az USA az import tilalmat mostanáig nem szüntette meg. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, ez elfogadhatatlan. Ezért ezen jogalkotási eljárás folyamán leveleket küldtem minden érintetnek, valamint számos megbeszélést folytattam. Különösen Vilszak mezőgazdasági miniszterrel, de Körk képviselővel is kértem őket, hogy a lehető leghamarabb az import tilalmat megszüntető eljárást zárják le. És egy nagyon jó hírt közölhetek most önökkel, amely nagy örömömre szolgál. Pénteken, március 9-én a Washingtoni Mezőgazdasági Minisztérium obli- kötelező konzultációs eljárásban tette közzé ezt a jogszabályt. Ez az első lépés azon fontos intézkedések kihirdetéséig, amelyek az importtilalom megszüntetésére irányulnak. Kérem az usa hogy az együttműködő légkört ne veszélyeztessék ezen a területen, és ezt az eljárást a lehető leghamarabb zárják le. Engedjék meg most, hogy teljes szívemből a köszönet nyilvánítás hangjának adjak szót a bizottság irányában, valamint a tanács elnökség irányában is a jó együttműködésért. Ugyanakkor mindenekült elnök úr, még 30 másodperc, azonban mindenkelőtt köszönetet szeretnék mondani a mezőgazdasági szakbizottságnak. Nos, a mezőgazdasági szakbizottságbeli kollégáim nélkül nem lett volna egyszerű ez az eljárás. Ők nagyon együttműködőek voltak, ezért köszönetet mondok. Ron! Köszönöm szépen. Megadom a szót Csolos biztosnak. Köszönöm, elnök úr. Először is különös köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Kiszutról volt asszonynak, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság valamennyi tagjának az Európai Parlamentben elkötelezettségükért és munkájukért ezen jelentést illetően. A VEM kontingensek növelése a hormamentes marhahús készítmények esetében ez egy hallgatólagos megállapodás tárgya, amit az USA-val 2009-ben, Kanadával 2011-ben írtunk alá. Ez a megállapodás kölcsönös lehetőségeket nyit meg ezen a piacon. Ez egy fontos szakasz, azt illetően, hogy véget vessünk egy vitának, amely már egy évtizede tart. Az USA megszüntette a szankciókat bizonyos Európai Uniós termékekkel szemben, az EU viszont jelentős hozzáférést biztosított marha, hormonmentes marhahús piacához. Örömmel állapítom meg, hogy Kisutróval asszony és az INTA szakbizottság teljes mértékben támogatja ezt a megállapodást. A, a memorandum második szakasza 2012. augusztus elején lép, elsőjén lép hatályba. Remélem, hogy ez véglegesen megoldja a hormonmentes marhahússal kapcsolatos problémákat. A borjú és marhahús export exportja az USA-ba továbbra is tilalom alatt van az USA-ban, ahogyan a jelentéstevő asszony is említette. Ezen korlátozások nincsenek összhangban a nemzetközi szervezet iránymutatásaival, mely szerint az ugyanazon kockázati kategóriába tartozó országok között ezen kereskedelemnek engedélyezetnek kell lennie. Ez a helyzet az EU, illetve az USA vonatkozásában. Az állatjárványtani nemzetközi szervezet útmutatásai szerint ezen országok ugyanazon kategóriába tartoznak. Vilszak miniszterrel találkoztam, beszéltem vele erről a témáról. A közelmúltban találkoztam Vilszak úr tanácsadójával Nürnbergben, februárban, amikor szó esett a biotermékek kölcsönös elismeréséről, és kértem az amerikai kormánytól, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a BS e dossziéval kapcsolatos munka lehetőleg hamarabb lezáruljon. Ahogyan ma elhangzott, megállapíthatjuk, hogy a jogszabálytervezet ezzel kapcsolatban már közé tételre került március 9-én az USA hivatalos lapjában, Megnyílik most a konzultáció az érdekelt felekkel, és megnyílik az út azelőtt, hogy ezt az ügyet tisztázzuk, amelyet a nemzetközi szabályok szerint kell rendezni. Remélem, hogy ez az ügy gyorsan lezárul majd, és így módon az Atlanti óceán két oldalán lévő marhaús termesz, termelők a piachoz hozzá tudnak majd férni. Még egyszer köszönetet mondok az INTA szakbizottságnak, az AGRI szakbizottságnak és az Európai Parlamentnek annak teljességében, amiért nagyon gyorsan és hatékonyan támogatták ezt a szabály, jogszabálytervezetet. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr a mezőgazdasági szakbizottság nevében másfél percben megadom a szót eh, Lyon úrnak. Uh, thank you, Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ahogy az előadó úr és biztos úr is elmutattak, 14 éve kezdődött Amerika és Európa között a kereskedelmi háború, a növekedési kezelt marhahús témában. A VT-ban kétszer is elvesztettük ezt az ügyet, illetve e, körhintő szankciókat alkalmazott e, Amerika e, az európai termékekkel kapcsolatban. Ez az mindkét oldalon igen komoly károkat okozott. Kathy Ashton 2009-ben kezdte tárgyalni ezt a megállapodást, amely egyszer s mindenkor a végre lezárhatja ezt az ügyet. Fogalmazunk egyértelműen, ezzel a megállapodással mindkét fél nyer. Az Európai Unió a hormonkezelt eh, marhahúsimport tilalmát fenntarthatja, és ugyanakkor az amerikai kereskedelmi szankciók, megtorló szankciók is megszűnnek, így Amerika a, pedig a jó minőségű marhahúsra egy eh, jelentős vám kontingenst kaphat, így kereskedelmi viszonyaink javulhatnak, amelynek az eredménye már tapasztalható, ahogy biztos úr rámutatott, pénteken jelentette be Eh, a kor eh, szabályok megváltoztatását, enyhítését. Szeretnénk az amerikai kormányt arra kérni, hogy minél gyorsabban fogadja el ezeket az új szabályokat, így erősítheti az óceán két partja között a kereskedelmi kapcsolatokba vetett bizalmat, amely mind a fogyasztók, mind a termelők előnyét szolgálja Amerikában és Európában egyaránt. Köszönjük Lion úrnak! a politikai frakciók hozzászólói következnek, a néppárt nevében Köstinger asszony. Köszönöm. Elnök úr, köszönetet mondok kollégának, jelentéstevőnek, Gisztolt volt asszonynak. Azt hiszem, hogy a szakbizottságban a szavazás eredménye megmutatja, hogy ezzel a jelentéssel és ezzel a kényes témával jó kompromisszumot találtunk. Gratulálok ehhez. A vitarendezés során az EU, illetve USA között egy nagyon jelentős előrelépés történt a vámkontingensek kontingensek bevezetésével, a magas minőségű hormonmentes marhahússal, egy vitát szüntettünk be, amely nagyon nagy károkat okozott hosszú időn keresztül. A WTO döntésének megfelelően és a kölcsönös korlátozások és kereskedelmi akadályok következtében, amelyek nem csupán az agrárterületet érintették, hanem sok más EU-s terméket is. Most biztonság jön létre az európai fogyasztók és exportőrök részére. Az Agri Szak bizottság véleményében világosan a jelentés támogatása mellett szólított fel. Az európai polgárok nem akarnak hormon ö, kezelt ö, termékeket, és az importőrök, exportőrök nem akarnak kereskedelmi akadályokat, tehát ez mindenki számára nyereséges helyzet. Most ö, tovább kell kezelnünk ezt a problémát. Az európai ö, marhahús importjára USA-ban kivetett tilalom elfogadhatatlan, ezen konstruktívan tovább kell dolgoznunk. A kereskedelmi vitákat az EU és az USA között meg kell szüntetni, és energiánkat más feladatokra kell összpontosítani. Az EU nagy kihívások előtt áll, versenyképességét, innovációját és növekedését kell erősítenie. A kereskedelmi viták nem segítik ebben. Sajnos ezek a viták a harmadik országokat gyakran jobb kiindulási helyzetbe hozzák az EU-val szemben. Ezen ténynek tudatában kell, hogy legyünk. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek a konstruktív és gyümölcsöző együttműködését. Köszönöm. Köszönöm, Köztinger asszony. A szocialisták nevében De Castro úr kap szót egy percben. Igen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! A vámkontingens megnyitása magas minőségű marhahús tekintetében egy fontos pillanat a jó transatlanti együttműködés irányában. Először történik meg, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően az Európai Parlament alapvető tényező ezen döntés elfogadásában. Ez növeli az USA respektusát intézményeink irányában, ahogyan ezt a kongresszusnál tett látogatásunk alkalmával júliusban megtapasztalhattuk. Ez a megállapodás egy hosszú vita végére tesz pontot, így lehetővé teszi az USA általi szankciók visszavonását, ugyanakkor fenntartjuk a tilalmat a hormonkezelt hús vonatkozásában, továbbra is garantáljuk magas élelmiszeri sztenderdjeinket. Az Agri Szakbizottság ezért támogatja ezt a dokumentumot módosítók nélkül, ezért támogatjuk ezen megállapodás megkötését, hiszen ez elmélyíti transatlanti kereskedelmi kapcsolatokat, és megszünteti a WTO-n belül kialakult vitákat. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, valamint Lion véleményezőnek. Köszönöm szépen De Castro úrnak. A demokraták és liberálisok frakciója nevében másfél percre megadom a szót Sáke asszonynak. Thank you, President Commissioner. Köszönöm, elnök úr, biztos kollégák. Üdvözöljük a hússal kapcsolatos kereskedelmi háború lezárását jelentő megalapodást. A brik országok Eh, és az Európai Unió számára egyaránt fontosak. Fontos, hogy az ilyen konfliktusok, mint például ez a majdnem 15 éves eh, konfliktus minél hamarabb megoldódjanak eh, a multilateralizmus szellemében. Úgy gondolom, hogy e- innen kell tovább lépnünk a továbbfejleszthető, tovább javítható EU-USA e kapcsolatok irányába. Úgy gondolom, hogy mind az Egyesült Európában, mind az Egyesült Államokban ennek révén közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy a kereskedelmi akadályokat lebontsuk, és egy integráltabb óceánon átnyúló piaci térség kialakítása felé mozdulhatunk el, szabadkereskedelmi megállapodásokra kerülhet sorra a következő EU-USA csúcs alkalmával. Úgy gondolom, hogy kölcsönös bizalomra kell építenünk, kölcsönösségre, valamint az egymás kiegészítő, egymásnak a kiegészítésére. Úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálatok feladata is egyúttal, hogy fellépjenek minden aránytalan protekcionista intézkedése szemben. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen dugóhúzóba kerülhetünk, hogyha ezt nem teszük meg. Összességében Fontos, hogy a globális versenyt is szem előtt tartsuk, a kereskedelem, eh, a tehetség és az értékek eh, terén együtt kell működnünk méghozzá nyitott szellemben. Elnök, köszönöm szépen eh, Sákri asszonynak a felszólalást. Az el kötelezettek nevében másfél másodpercben Dodds asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos. Észak-Írország exportorientált gazdaság, a mezőgazdaság terén e, terményeinknek mintegy 70%-át exportáljuk. Ez különösen igaz a szarvasmarha ágazatra. Ezért kormányom mindig is e, új piacokat fog keresni, új piacok megnyitására fog töregedni e, az észak-írországi szarvasmarha termelők támogatás érdekében, úgyhogy ez a megállapodás eh, számunkra előrelépés jelent a mezőgazdasági eh, termelőkkel szemben az USA sokáig akadályokat állított. Úgy gondolom, eh, tekintetjük ezt úgy, hogy az amerikaiak is elismerik azt, hogy az európai gazdálkodók magas minőségű, biztonságos és kiválóan nyomon követhető termékeket tesznek elérhetővé a piacokon, nemzetközi piacokon. Bízom abban, hogy hamarosan elfogadásra kerülnek az új vonatkozó szabályok az Egyesült Államok részéről is, és bízom azt abban is, hogy ez a fajta fejlemény újabb piacokat nyithat meg az Európai Unió mezőgazdasági terményei, termékei számára, különösen a szarvasmarhahús tekintetében. Azonban szeretnék egy intő szót is megfogalmazni. E, a közös mezőgazdasági politika új javaslatai e, egyfajta hátrányt e, jelentenek az észak-írországi intenzívebb jellegű kis családi farmokból álló észak-írországi szakosmarha tenyésztés számára, és sajnos inkább a földtulajdonosokat támogatja elnök. Köszönöm szépen! Két percben megadom a szót Lebrun asszonynak. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ez egy fontos megállapodás, amelyet ma lezárunk a szabályzat felülvizsgálatával, amely autonóm VEM kontingenst határoz meg a magas minőségű marhahúst, illetően ez egy kereskedelmi konfliktust old meg, amely hosszú időre tekint vissza az EU és USA, valamint Kanada között. Az előttem szólókhoz hasonlóan köszönetet mondok a jelentéstevőnek, Kisztelt Rovolt kollégának különösen munkájáért. Ugyanakkor csatlakozom azokhoz, akik támogatták a, második, a megállapodás második szakaszának bevezetését. Ez egy fontos győzelem az európai diplomácia számára, a respektust illetően, amelyet tartozunk az európai polgároknak, hiszen a hormonkezelt marhaust véglegesen kivontuk a boltok polcairól. A transatlanti kapcsolatok nem kényszerítettek arra, hogy megváltoztassuk vélelmünket, véleményünket. A korlátozások rendszere a piacra való belépést illetően nagyon erős szankciókat jelentett számos európai élelmiszertermék termékekkel szemben akár 300%-os is lehetett a vám, és ez megakadályozta, hogy megeljük a helyünket ezen a piacon. Itt van például a Rockford epizódja, amely az én országomat érintette hátrányosan. Európának vissza kell állítani a kereskedelmi mérlegét, ez bizonyosan új lendülethez jutatja az európai termelőket. mert egy éve megszüntették az amerikaiak a szankciókat, 8 hónappal a megállapodásban szereplő dátum előtt, és most itt az ideje annak, hogy tovább lépjünk. Az eddig vitt a gyümölcsöző volt, megmutatta, hogy milyen jól együtt tudunk működni, tehát folytassuk a munkát ugyanebben az irányban, nevelő célzattal, igényekkel, megfelelő diplomáciai érzékkel, de különösen a kölcsönösség alapvető alapján. Mert a kölcsönösség nem zárja ki a nyitást, a kölcsönösség a win-win helyzet garanciája, a kölcsönös tisztelet és a közös eredmények garanciája. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, képviselő asszony, két percre Andres asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kollégák, most először fordul elő, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek e, szerep jutott ebben az ehhez hasonló témákban. A tanács egyenrangú partnereként egy rendelet módosításában, amely, ahogy az előadónk is mondta, egy jó kompromisszum. Ez a rendelet ugyanis egy eh, kereskedelmi vitát old majd meg, amely jó néhány éve áll fenn Amerika és Európa között. Jó minőségű marhahús érkezhet így eh, Európába, Amerikából és Kanadából, akik pozitívan reagáltak a mi javaslatunkra, eh, Korábban azonban jó néhány európai termékre te, kenyérre, csokoládéra, sajtokra megemelték a vámtarifákat, amelyek részben az én hazámból származnak. Az Európai Unió azonban keményen lépett fel a hormonkezelt hús ügyében, az importilalmat fenntartottuk, ugyanakkor egy vámkontingest nyitottunk a nem hormonkezelt marhahús termékek számára. Ez jó az európai termelőknek is, hiszen így több terméket exportálhatnak Amerikába magas vámok nélkül. Az én hazámot 7 milliós kár érte. Az, az elmúlt évtizedben egyes termékcsoportokban akár 90%-kal is csökkenhetett az volumen, ezért üdvözlöm ezt a megállapodást, hiszen a körhinta szankciók keretében mindig más és más egyre több termékre vetettek ilyen emelt vámokat. Azt hiszem, hogy kiváló kompromisszum ez az európai fogyasztókat, egészségüket védi, ugyanakkor kereskedelmi kapcsolatainkat normalizálhatja amerikai és kanadai barátainkkal. Az ilyen kereskedelmi tárgyalások jó példáját nyújtják annak, hogy a jövőben hasonló konfliktusokat hogyan lehet szabad megoldanunk. Gondolok itt a kergemarha korhoz kötődő marhahús termékekre. Most már biztonságos az európai termék, ezért ennek is véget kell vetni. Köszönjük, két percben meg Guinness asszony kapszott. Oh, köszönöm elnök úr, és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ezen a dosszén dolgozott. Úgy tűnik, hogy mindenkinek jó kedve ma este, mert úgy tűnik, hogy megoldottunk egy kereskedelmi háborút, amely már túl régen, közel másfél évtizede folyt, Hálásak lehetünk, és csak remélhetjük, hogy jövőben minden jól megy. Ahogy a biztos úr is, én is üdvözlöm az amerikai pénteki bejelentést, hogy változtatnak a szabályokon valóban jó hiszeműen járnak el, és ez illeszkedik a mi lépésünkhöz, mi szerint megnyitottuk piacunkat az amerikai eh, marhús termékek számára. Van azonban egy kérdés, amiről nem hangzott el még eddig semmi, és körültekintően kell eljárnunk. Megállapodtunk, de mint mindig az ördög a részletekben lakozik, és amennyire én értem az amerikai fél eh, a tejsavval eh, történő kezelés nem tetszik, nem túlságosan gyakorlatilag pragmatikus, ez nem tetszik nekünk, de hát ez ügyben egyértelműen kell megállapodnunk, megállapítanunk a szabályokat. Jó lenne, hogyha ez ügyben nem történne visszalépés. Igen, sok mindent sikerült elérni, a padhelyzetet úgy tűnik megoldottuk, de van még bőven tennivalunk mindkét oldalon annak érdekében, hogy mindenki valóban nyertesként kerüljön ki ebben a helyzetből. És még egyszer elmondom, eh, végrehajtató és eh, jogszabályokról van szó, néha túlságosan bonyolult, bürokratikusak az európai rendeletek. Amerikából azt halljuk, hogy nem gyakorlatban nehezen megvalósíthatóak ezen szabályaink. Kérem erre is utaljon válaszában, biztos úr. Az oroszok pedig élőállat exportunkat próbálja majd korlátozni, esetleg be vírus miatt. Ezzel kapcsolatban mi a dolgok állása? Köszönjük, Ginis asszony, spontán hozzászólások. Paszeszku asszony egy percre kapsz. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu este recomandat să... Elnök úr, a túl sok vörös hús fogyasztása nem jó az egészségnek. Egy közelmúltbeli tanulmány szerint növeli a rák és a keringési betegségek kockázatát. Nos, ezen kompromisszum ellenére a VTO vitarendezési eljárások keretében, hogy megoldjuk a hormonmentes marhahús problémáinak kérdését. Azt hiszem, hogy Európa gratulálhat a növény és állategészségügyi normák megőrzéséhez a marhahús termékek esetében ezen 13-14 éves vita végén így módon az USA lehetővé teszi bizonyos hagyományos európai termékek importját. Román termékeket is felvettek első ízben erre a listára, a szilva lekvárt például. Nos, ez az amerikai mezőgazdasági termékek esetében hogy lesz a földrajzi eredet megjelölések kérdése rendezve? Elnök, köszönöm asszonyom. Leichtfried úr kap szót egy percben. Äh, Köszönöm, elnök úr, van egy közmondás, mely szerint a hosszadalmas dolgok végül is jó véget érhetnek. Nem mindig így történik ez. Azt hiszem, hogy most abból indulhatunk ki, hogy ez a hosszú küzdelem végeredményben kifizetődő, kifizetődő volt. 10-15 év hosszú idő, Hosszú konfliktus ö, volt itt az USA-val, az ezen területen ö, ö, végzendő exporttevékenység esetében azt hiszem, hogy jó a megoldás. Most már olyan termékeket is exportáltunk az USA-ba, amely eddig csak ne, amelyek esetében ez nehéz volt eddig, magas minőségű marhahús esetében növeltük a kvótákat. Nem tudom, hogy erre feltétlenül szükség van-e, hiszen Európa az, hogy Európában magas minőségű marhahúst importáljunk, de természetesen egy tárgyal során mindkét félnek adni kell valamit, ebben az esetben ez történt, és azt hiszem, hogy végeredményben jó eredmény született. ezt kollégának is igazat adok. Nagyon figyelmesen nyomon kell követnünk, hogy mi történik a jövőben, de most elégedettek lehetünk az eredménnyel. Köszönöm, Leifert úr. Megadom a szót a biztosnak. Köszönöm, elnök úr. Zárásként csak csatlakozhatom ahhoz, hogy örülünk, hogy elértünk ehhez a szakaszhoz, számosan felvetették, hogy elmondhatjuk, hogy mindkét fél elégedett, az USA részéről is ez a BSI-hez kapcsolódó kérdés lezárásra került, ami március 9-én történt, ez egy jó lépés előre a jó irányba. Megint ez asszony említette a társával való kezelés kérdését. Az Európai Bizottság több ízben megemlítette ezt, amikor alkalma nyílt erre az USA-val fenntartott kapcsolatai során a sav kérdését tudományos eszközökkel kell kezelni, nem pedig tárgyalási alkú elemként. Ugyanúgy, ahogyan a BSE ek kérdését szintén tudományos alapon kell kezelni, tudományos bizonyítékok vannak, hogy ellenőrizzük ezt a betegséget, tehát nem lehet fenntartani egy vám akadályt ezt illetően. A savat illetően az Európai Bizottság kezelni kívánja ezt a kérdést, az EFSA, tanul, tudományos tanulmányokat készített az állati tetemek társaval való kezelését illetően az Európai Unió biztonságos álláspontot alakít ki a tudományos elemzés alapján, és remélem, hogy ez a kérdés nem akadályozza majd meg az USA ezen döntését a BSE kapcsán. A szabályozást, illetően a VAM kontingens rendszert, illetően talán nem tökéletes ez, említették néhányan, de sajnos ez nem tökéletes rendszer, jelenleg elemezzük az importőrök panaszai alapján, hogy hogyan lehet átláthatóbb és előreláthatóbb ez a rendszer, de természetesen a módszernek vannak kockázatai, ö, korlátai is. Baszeszku asszony ami a földrajzi eredet megjelölések rendszerét illeti, az USA-val még tárgyalunk annak érdekében, hogy kölcsönös elismerést érjünk el a földrajzi eredet megjelölések tekintetében. Az alkoholos italok, a bor esetében már vannak specifikus megállapodásaink. Reméljük, hogy ez megszületik majd a WTO keretében is ezeket a földrajzi eredet megjelöléseket majd kölcsönösen elismerjük. Bizonyos nagy országok, mint például Kína, de más országok is, a bilaterális megállapodásokban mindig kezelik a földrajzi eredet megjelölések elismerésének kérdését. Remélem, hogy az USA-val is előre tudunk lépni ezen kérdést illetően, de egy jó jelzés azt illetően, hogy a dolgok előre haladnak, az az a tény, hogy nem régében kölcsös elismerést alakítottunk ki a biotermékek tanúsítását illetően az európai termelők, akik az amerikai piacra akarnak európai bioterméket exportálni, ugyanolyan keretek között működhetnek, mint az amerikai biotermékek piaca. Tehát a mezőgazdaság élelmiszeri diplomácia jó eredményeket adhat. Még egyszer köszönetet mondok Vista volt asszonynak jelentéséért, köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, hogy még egyszer megmutatta, hogy az együtt döntés rendszere nem csupán nagyobb legitimitást biztosít az európai szintű döntéseknek, hanem ezt gyorsan és hatékonyan is meg lehet tenni. Biztos úr, megadom a szót két percben Krisztudrovol asszonynak. A president. Köszönöm, elnök úr, Tisztelt biztos úr, az utolsó megjegyzése volt a legjobb. Valóban az együttdöntés, amelyet most a Lisszaboni szerződés óta alkalmazunk, most megmutatta, hogy valóban eredményes. Németül folytatom a jelentésem. Et nem csupán a, a magas minőségű marhaussal foglalkozó jelentésnek tekintem, hanem egy jelzésnek azt illetően, hogy a kapcsolatok az EU és az USA között, amelyek eddig némileg megrekedtek és nem túl optimisták voltak az elmúlt időszakban. Nos, ezek nagyon sokat javulhatnak, és ennyiben ez az egész dolog nagyon kedvező. Másodszorban ez egy pillantás is a jövőbe, mint ahogy ön is megerősítette, sok még a tennivaló, és aztán természetesen, és itt igazat adok meg asszonynak, figyelnünk kell a részletekre. Ez biztosan fontos a jobb transatlanti kereskedelmi kapcsolatok esetében. És az utolsó dolog, a hosszú tevú tapasztalataimra visszatekintve az Európai Parlamentben elmondhatom, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban és az, az Agri Szakbizottságban ugyanarra a végkövetkeztetésre jutottunk egy nagyon érzékeny terméket illetően. Ez nem egy nagy újdonság, de mindenképpen semmiképp sem mindennapos. Ennek nagyon örülök, és köszönetet mondok mindenkinek ezért. Köszönöm. Krisztúd asszonynak a felszólalását. Holnap 12-kor eh, szavazunk erről. Az utolsó napirendi pont pedig ma nem más, mint eh, ugyancsak Godik Krisztúdról asszony jelentése a közös kereskedelmi politikáról.